Ja, liebe No, kedves kollégák, akkor folytatjuk a munkát. A nyolcas napirendel, napirendi ponttal kezdünk. A 2011. évi mentesítés, Cseszkova asszony a jelentéstevő, akinek meg is adom a szót. Cseszkova asszony parancsoljon. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, není to poprvé, co se tady setkáváme. Uh, na... Nem első alkalommal találkozunk. A mikrofonnal van valami gond, úgy tűnik. To poprvé, co se tady... Děkuju. Tehát nem az első alkalom, hogy eh, azért ezt találkozzunk hogy a második jelentéstervezetet megvitassuk a 2011. évi mentesítésre, és a szakbizottság minden tagja tudja, hogy 2009 és 2010 során hasonló helyzet alakult ki. Amikor is a második jelentés tervezet alapján végül is elutasításra került, és nem adtuk meg a mentesítést nem fogok most a múltba révedni, és mindig a múltra utalni, de úgy, ahogy az elmúlt években a tanács úgy döntött, hogy nem adja az általunk kért információt. Erre valószínűleg emlékeznek. Ennek a bizottságnak a tagjaként 52 kérdést intéztünk a tanács felé, abban a témában, hogy a saját pénzügyi pénzügyeit hogyan menedzseli a tanács, és ezzel kapcsolatosan egyetlen egy válasz sem érkezett. Tehát gyakorlatilag a helyzet mit sem változott az előző két évhez képest. Személyesen találkoztam az ír elnökség képviselőivel, és tájékoztattam is önöket erről. Két jogértelmezés létezik a szerződésnek. A tanács kiáll mellett, hogy a parlament nem jogosult arra, hogy ellenőrizze a számlákat, tehát más a tanács intézménye, mint a többi intézmény, éppen ezért a mentesítés is másként működik. Tehát ez az egyik fajta jogértelmezés. Ezt a tanács ugyanúgy fenntartja, mint az előző években, nincs az álláspontjukat illetően változás, legalábbis hivatalos információm erre vonatkozóan nincsen. Tehát nincs változás az álláspontban, dacára annak, hogy az elnökség már más. Lehet, hogy majd a litván elnökség új és ettől különböző megközelítést választ. De, mint ahogy mondtam, jelen állás szerint nincsenek fejlemények. És ugyanaz a helyzet, mint a múlt évben, és az azt megelőző évben. Úgyhogy ez az oka annak, hogy ezt a jelentés tervezetet, a másodikat, egészen pontosan a mentesítés témájában, a tanácsmentesítését illetően erre alapozódik, a döntésünk, hogy nem fogjuk megadni a mentesítést, azaz elutasítjuk. Bár a tanács jogi szolgálata és az a workshop, amit megszerveztünk a múlt évben ebben a témában, azt mondja, hogy a parlament ugye demokratikusan megválasztott intézmény, és ennek értek értelmében felelősséggel tartozik, elszámolásra tartozik a polgárok felé. Ezért a parlament auditálhatja a tanács pénzgazdálkodását, és dönthet úgy, hogy megadja a mentesítést, de úgy is, hogy nem adja meg. Nos, tehát ez a két jogértelmezés az, amely egymással szembe megy. A kérdés az, hogy hogy tudjuk feloldani ezt a konfliktus? Nos, úgy, hogy párbeszédben maradunk, dialógusban maradunk az elnökséggel, és hát bízunk abban, hogy a helyzet javulni fog. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és természetesen várom a észrevételeiket, megjegyzéseiket. Úgy vélem, hogy mindannyian hozzáértőek vagyunk, és ismerjük a helyzetet is, úgyhogy várom tehát a megjegyzéseiket és a módosítóikat is. Köszönjük szépen Cseszkova asszonynak. Akkor megnyitjuk a, nyitá, a vitát a jelentésről. Nem tudom, hogy ki kéri a szót. Szigmantas Bacsitis és Molder úr is szót kértek, úgyhogy Szimantas úr kezd. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Három éve tárgyalunk erről Természetes, hogy mindenki, aki itt van, annak számára egyértelmű, hogyha egy intézménynek megszavaznak egy költségvetési keretet, akkor az az intézménynek be kell számolni erről a költségvetésről. Most az elnöki hivatalokról beszélünk, annak kiadásairól, ez már nem gazdasági vagy pénzügyi kérdés, hanem egy politikai kérdés. És az a véleményem, hogy a litván elnökség, vagy a más országok elnökségesen tudja ezt megoldani. Arról van szó, hogy nincs egyetértés az Európai Unió legmagasabb szintű intézményei között. Mi itt a költségvetés ellenőrzési szakbizottságban azt tehetjük, hogy ha nem, men, nem mentesítjük ezt a költségvetést harmadszor is, akkor nagyon konkrét intézkedéseket kell kigondolnunk. Más kiutat nem látok. Egyébként nem tudjuk, hogy miként, kö, hogy, hogy helyesen költötték el a pénzeket. Äh, Köszönjük szépen, Jan Mulder. Uh, thanks, uh, President. It looks a very Köszönöm, nagyon nehéz ez a helyzet, elnök úr. Elismételhetjük ezt a rituálét minden évben, és nem mentesíthetjük a költségvetést. Az előadó is azt javasolja, hogy próbáljunk újra pár, párbeszédet indítani, ez esetben a litván elnökséggel. Hívjuk meg őket ide, és mondjuk el nekik a véleményünket. De a lényeg az, hogy vajon úgy teszünk-e, mint a többi intézmény, vagy nem teszünk úgy. Ja, die... Eh, Jó, rendben. A kérdés nagyon érdekes, és van két további felszólaló, Zendegárd és Odi képviselők. Eh, tak eh, til rapportøren uh, mint jelentés Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a jelentést, amivel globálisan én egyetértek ezzel a projekttel. Viszont ezt a későbbiekben elrendezhetjük. Szerintem a projekt nagyon jó először is. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nem lehet semmit sem a szemére vetni a litván elnökségnek, és Nyilvánvaló, hogy az eredmény nem csak tőle függ. Már több alkalommal próbáltunk egyezkedni a tanácssal, a litván elnökség egy pici ország, és egy, ráadásul egy új ország, egy viszonylag új ország az Unió belül, Nyilvánvaló, hogy csak nagyon nagy nehézségek árán tudja a tanácson belül előbbre vinni a dolgokat. Több éve forog ez a vita már a tanács szintjén. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon helyes lenne, hogyha találkoznánk a litván elnökséggel, és jó lenne, hogyha beszélhetnénk a képviselőkkel. Mert valahogy mégiscsak arra kellene késztetni a litván elnökséget, hogy a svéd elnökség nyomába menjen. Egyik elnökség nem olyan, mint a másik. Vannak olyan elnökségek, amelyek egyszerűen elutasítottak, hogy bármilyen információt adtak. Például a Dán elnökség ilyen volt, semmit nem volt hajlandó adni, de vannak más típusú elnökségek is vagy például ott van Svéd, a szomszédos ország az én hazámmal, amelyik adott válaszokat valamikor indirekt módon, de mégis kérdéseinkre legalább válaszoltak. Voltak, amikor írott válaszokat kaptunk, közvetlen választ, volt, amikor a weboldalon, az elnökség weboldalán lehetett olvasni ezt azt. A parlament azt kéri tőlünk, hogy és most mi azt válaszoljuk erre. Ez egy közvetett válasz, de mégiscsak kaptunk információkat. Talán a litván elnökség példát vehetne erről a svéd elnökségről. Nyilván, hogy nem a dán elnökség elnökségről kellene, hogy példát vegyem. Nem lenne ez természetesen végleges megoldás a jelenlegi helyzetre, de jó lépés lenne. Äh, Köszönjük szépen, Zöndegár úr, Odi úr. Köszönöm szépen, elnök úr kedves kollégáim tudják, és egyébként köszönöm a Inge Grasslernek, a koordinátoromnak. Én soha nem osztottam a technikai opcióját ennek a szakbizottságnak az igazi problémával kapcsolatban. Ugyanis a valódi probléma az az, hogy a tanács nem válaszol arra a politikai kötelezettségének nem tesz eleget, hogy minden elemet megadjon a parlamentnek ahhoz, hogy az élni tudjon az ellenőrzési feladatkörével. Ez költségvetési és politikai ellenőrzés is a végrehajtás felett. Nagyon gondosan elolvastam a leveleket, egyebeket. Sajnos a munkacsoporton nem tudtam részt venni. A két jogi álláspontot részletesen kifejtették. Én úgy gondolom, hogy egy lényegre törő vitát kellene folytatnunk, mert zsákutcában vagyunk. Úgy gondolom, hogy az az elemzés, mely szerint nekünk jogunk van, és egy kötelességünk van, hogy mentesítést, az felmentvényt adjunk az intézmény nek. Ez szerintem egy téves értelmezés, különösen, hogy a Lisszaboni szerződés óta az Európai Uniónak egységes jogi személyisége van, egyetlen egy jogi személy van, ez pedig az Európai Unió. Van ennek egy végrehajtó része, ez az Európai Bizottság, és vannak al részek, a tanács, a számvevőszék és egyebek és volt egy korábbi ö, hagyomány, ahogy ö, felmentvényeket adtunk, ezt folytatjuk, viszont nem veszük figyelembe az új szervezeti elemet, azaz, hogy az Európai Uniónak jogi ö, személyisége van. Tehát itt nem ö, ö, olyan kompetenciára van szó, hogy a számlákat ellenőrizzük. Minden ö, számla ellenőrzésére van ö, felhatalmazásunk az Európai Unió valamennyi számlájára. És azt hiszem, hogy itt nem arról van szó, hogy rosszul költötték volna el a pénzt. Egyébként a számvevőszék, amelynek e, jogköre van arra, hogy e, ellenőrizzen, nagyon kevés észrevételt tesz a tanácsnak a e, pénzköltésével, sőt, hát az a az bizottságnál körülbelül 200 oldal van, és megadjuk a mentesítést, a tanácsnál van egy vagy két bekezdés, és nem adjuk meg. Hát azért ez is furcsa. Tehát egyetértek a, a kollégákkal, hogy elfogadhatatlan, hogy a tanács nem adja meg a szükséges elemeket, és még inkább elfogadhatatlan, hogy ez nem a litván elnökségnek, vagy az ír miniszterelnöknek a döntése, hanem a, a funkcionálisok. Tehát nem politika van itt, hanem a tisztviselői a tanácsnak azok, akik nem hajlandók lépni. És azt kérem tőlük, hogy igenis adják meg a jelentéstevőnknek, a szolgálatainknak a szükséges elemeket. Van tanács, persze, de bonyolul a helyzet, amikor például az Európai Külszolgálathoz jutunk el, ott is ugyanez a probléma, még tovább bonyolódik az Európai Tanácssal. Miért nem adjuk meg a mentesítést az Európai Tanácsnak? Az Európai Tanács egy egység. Azt mondjuk, hogy van e, Európai Tanács, és e, ez egy egység, egy entitás, e, ugyanolyan a funkcióiban, administratív funkciókat lát el, akkor ne, nincs meg a ö, megoldásom, de szerintem zsákutcában vagyunk. Felvetődik bennem, hogy nem az lenne a kiút, hogy a nemzeti parlamenti képviselőket is bevonjuk, hogy mobilizálni tudjuk a parlament elnökén keresztül, nem tudom kit, talán minden költségvetési ellenőrző bizottság vezetőt a tagállamokban, tehát azokat, akik a tanácsban ülnek, és azt mondani, hogy kérem szépen, egyszerűen elfogadhatatlan, hogy a tanácsoknak a tisztviselői, és nagyon haragszom a tisztviselőkre, mert a tisztviselők nem adják oda a dokumentumokat, mert ha az derül neki, hogy hierarchikus utasításokat kaptak a minisztertől vagy a tanács elnökségétől, akkor egy komoly pro- politikai probléma lenne, ami viszont megérdemelné, hogy atombombában gondolkodjunk az Európai Unióban, azaz, hogy elítéljük és a bizottságot vonjuk felelősségre, mert a bizottság felelős politikailag és költségvetési ellenőrzési szempontból is a parlament előtt, mert a bizottságnak kell beszámolnia a költségvetés végrehajtásáról, ideértve az intézmények költségvetését is. Tehát ez egy nagyon komoly politikai veszély, ezért kell megoldást találni. Rendkívül sajnálatos lenne egy ilyen helyzet. Ez azt jelenteni, hogy bazukával lövünk a légyre, és ez teljesen aránytalan lenne. Tehát én azt mondom, hogy én megadnám a mentesítést, és elnézést kérek a kollégáktól és a koordinátoromtól, mert nem egészen ugyanaz az értelmezésem, de ünnepélyesen elmondom a tanácsnak, amely jelen van, és szeretném, hogyha a plenáris ülésen is elmondanák, hogyha ezt az ostoba játékkal hagyjanak fel, mert ha különböző jogi értelmezés van, akkor ez csak az Európa elleneseknek lesz majd jó, és azt mondom, hogy adják meg a kiadásaikat, senki nem fog a szemükre hányni bármit is, kap, fogadják a jelentéstevőnket, és állítsák már le ezt a játékot, hogy mindennek keresztbe tesznek. Ez nem méltó az Európai Unióhoz, és őszintén szólva, ha nem jutunk jogilag megoldásra, akkor legalább a magatartásokon keresztül jussunk el a mentesítéshez. Ha nem, akkor egyszerűen nevetségesek leszünk, és ez nem lesz jó az Európai Uniónak. Ja, vielen Dank äh, Köszönjük szépen Odi úrnak ezért az igazán épp felszólalásért ami tényleg szívhez szólt. Gressle asszony. Szeretném Odi urat emlékeztetni arra, hogy azért arról is szoktunk vitát folytatni, hogy Franciaország egyáltalán demokrácia-e. Legalábbis én mindig felteszem ezt a kérdést, mert úgy gondolom, hogyha megnézzük a szerződést, azért itt van egy-két kérdés, ami fölvetődik. nicht zu entlasten. Szerintem minden okunk megvan arra, hogy ne adjuk meg a mentesítést a tanácsnak, és nagyon helytállóak az okaink is, az indoklás is. Nézzük meg, hogy a számvevő szék az igazgatási kiadásokat hogyan ellenőrzi. Hát hadd kérjem meg akkor a számvevőszéknek a képviselőit, hogy Egyáltalán hány kifizetést ellenőrzött a tanács kiadásai közül a számbevőszék? Az, hogy nincsenek megjegyzések a kiadásokhoz képest, az nem azért van, mert minden rendben van, hanem azért, mert egyszerűen nincs meg szúró próba, amely alapján egyáltalán érdemleges megállapítást tehetünk. Hiszen ugye mind a tíz intézménynél vannak információk, és ez alapján lehetne megjegyzéseket tenni, nem pedig kasszánként. A mentesítési eljárást persze lehet módosítani, azzal, hogyha úgy teszünk, mint a semmi nem változott volna a világon. A tanács mm, ide dug az orrunk alá egy 20 éves dokumentumot, és hogy minden fejlődés az, els, az elmúlt 20 évből mintha meg sem történt volna. Azaz, a az intézményeknek a saját felelőssége, a saját költségvetésükért eh, nem lenne. 232-es vagy 35-ös, nem tudom pontosan, ezek a cikkek, amikre utalnék. Tehát eh, lehet itt vizsgálódni, csak rengeteg időt pazarolunk el vele. Azonban úgy gondolom, hogy helyesen járunk el, hogyha a parlamentnek eh, a felelősségét továbbra is aláhúzzuk, és igazából az, hogy most negyedik vagy ötödik alkalommal nem adjuk meg a mentesítést, na és akkor mi van? A bizottság húszszor nem kapta meg a, a pozitív dust tőlünk, a megbízhatósági nyilatkozatot, tehát a parlamentnek az alapvető jogát szerintem fenn kell tartani, akár a tanácsról van szó, akár nem. Második pontom. Az intézmények, mint például az EAD, a külügyi az EAD, amely új intézmény azért nem ugyanúgy van kezelve, mint a tanács. És éppen ezért azt kell neked mondanom, jean hogy nem lehet összevetni a kettőt. Az Európai Tanács költségvetése közös. De a végén, hogyha a tanács tényleg komolyan gondolja, és minden a bizottsági költségvetés részét fogja képezni, és akkor egyenként kell majd szavazni, de hát összességében a gyakorlatban nem nyertünk ezzel. Meg lehet persze próbálni, hogy a bizottságon keresztül kérjünk ki információt a tanácsról, de hát ez tiszta bürokrácia, hiszen akkor a tanácsot kérdezi meg a, bír, a bizottság, de csak részben fogunk választ adni, és aztán három intézményen keresztül kerül hozzánk vissza majd a válasz. Hát ezt nem gondolhatja komolyan a tanács sem. Úgyhogy a tanácsnak véget kéne vetnie annak, hogy egyszerűen nem veszik komolyan ezt az egész eljárást. Az MFF a éves pénzügyi keretnek a rendjére kellene tűznünk ezt a kérdést, és minden eszközt meg kell ragadnunk, és ez az eszköz a következő, ez a költségvetés lesz. Tehát valóban gentleman's agreement az, hogyha nem állapodunk meg a költségvetésről? És a parlament és a tanács vitatkozik a költségvetésen? Szerintem még nem ragadtunk meg minden a lehetőséget, amely rendelkezésünkre áll, és nyilván a legkisebb ellenállás útját választani, hát ezt lehet, de ez nem helyes, főleg, hogyha föladjuk a saját jogainkat. Én együtt tudok azzal élni, akár, hogy a jövőben sem adom meg a mentesítést, vagy nem adjuk meg a mentesítést a tanácsnak. Elnök, úgy gondolom érdekes volt, hogy az a tanácsnak megadandó mentesítés indoklásaként fel lehet azt is sorolni, hogy Franciaország nem demokrácia. De hát július van, forróság van. Elnézést, elnök úr. Tehát, hogyha most itt kiforgatod a szavaimat és karikírozod, amit mondtam, ez nem tetszik van egy kis személyes vitánk Jean-Pierre Odi kollega is közöttem, főleg itt a francia demokratizálódást illeti, illetve a tanács körüli mentesítést. De mindazt, amit mondtam, úgy értettem, hogy vannak más demokratikus hagyományok, és nem a kormányoknak kell dönteni a mentesítésről, avagy sem. Mielőtt Odiónak megadom a szót, én is hagy mondjam el, hogy a különböző demokratikus hagyományokra utalva inkább Magyarországra gondoltam volna. És most adom meg a szót Odin úrnak, de hogyha ebbe a vitába keveredünk, akkor a hetes cikknél fogunk kiukadni, ami nem is a mi asztalunk, úgyhogy ott Jean-Pierre. Szerettem volna megerősíteni szakbizottságunknak, hogy Franciaország demokratikus állam ellenkező esetben nem lenne tagja az Európai Uniónak, úgyhogy ezzel kapcsolatban senkinek ne legyenek készségei és vannak különböző cseréink, amelyek mindenki számára nagyon pozitívak. Also, das nehmen wir zu Protokoll. Jó, akkor ezt jegyzőkönyvezzük. Meg vagyunk nyugodva. Minden rendben. Van-e további hozzászólás? Nincs. Akkor a jelentéstevő asszonynak, amennyiben kéri, megadom még egyszer a szót. Cseszkova asszony, szeretne még egyszer állást foglalni itt a vita végén? Ha igen, akkor öné a szó. Chci se vyjádřit, protože... Igen, lenne néhány szó. Ezt a vitát nagyon szórakoztatónak találtam, de komolyra fordítva szóról szeretném megköszönni a véleményüket. Látom, hogy tudunk igazi, egységes munkát végezni ebben a szakbizottságban. Nem túl eltérőek a vélemények. Szeretnék válaszolni néhány megjegyzésre. Valóban politikai ügy kovácsolódott ebből, és ez jó is, mert ha jogi szempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor eltérőek az érte, értelmezések. Ezért kell politikai álláspontot elfogadnunk. Számomra ez azt jelenti, hogy mindig párbeszédet kell kezdenünk, amihez persze kell két részvevő, akik hajlandóak együttműködni. Ezt hiányolta a legtöbb kolléga a tanácsnál is, nem volt hajlandó tanács együttműködni, és ezzel egyetértünk. El is mondtuk itt, hír, itt már, hogy a litván elnökség képviselőjén múlik, hogy kell erre felkérni, és ez, szerintem ez jó ö, megoldás. De ez persze a szakbizottság vezetőségén múlik, azonban egy ilyen javaslatot én mindenképpen támogatnék. Volt még egy kérdés, amit szóba hoztak. A litván elnökség valószínűleg nem lesz képes ilyen rövid időn belül eltérni a korábbi elnökség által megállapított irányvonaltól, de folytatni kell a párbeszédet, és a parlamentnek reményeim szerint továbbra is demokratikus intézménynek kell maradnia. Hadd magyarázzam el, hogy miközben mi egy második jelentésről tárgyalunk, illetve a 2012-es mentesítésről, a következő években két jelentés fog majd készülni két intézményről, az új megosztás értelmében a tanár, az egyik a tanácsról, másik az Európai Tanácsról, azonban ezt ilyen módon nem lehet végrehajtani. Először arra kértek engem, hogy két különféle jelentést készítsek el, és a legutolsó megjegyzésem az lenne, hogy valóban az alapszerződés értelmében mentességet, mentesítést kéne adnunk a bizottságnak, amely teljesen elszámoltatható és feles, felelősen költött el a költ, költségvetését, de ez az értelmezés ellentmond annak, amit mi parlamentként igazolni, amely alapján mi parlamentként igazolni tudjuk a tanácsét. A jelentésből is kiderül, hogy a parlament, mint demokratikusan megválasztott intézmény jogosult ezt végrehajtani, a tanács pedig el kell, hogy fogadja ezt a tényt, és párbeszédben kell, hogy bocsájtkozzon. Azonban, ha nincsenek egyértelmű értelmezései az alapszerződésnek, akkor folytatni kell a párbeszédet, hiszen az Európai Unió mindig is a vitára, a párbeszédre alapult. A szakbizottság részéről azonban nem tévedés és nem, vásol, nem vádolhatnak minket azzal, hogy nem vagyunk hajlandók más partnerekkel együttműködni. Szeretném megköszönni a titkárságnak a segítségét, és biztos vagyok abban, hogy sok módosítót kapok, és ez a vita is megmutatja, hogy ősszel majd meg kell szavaznunk azt, hogy nem adunk mentesítést ennek a tételnek más lehetőségünk nincsen. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen Cseszkova asszonynak. Utalnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 5-e déli 12 óra lesz. Ezzel le is tudjuk zárni ezt a 8-as napi rendi pontot. És folytatjuk a 10-essel, hiszen a 9-est Herbrandi úrnak a kérésére levettük a mai napi rendünkről. Tehát megint egy külön jelentés következő, 2012-21-es, a és politika energiahatékonyságba történő befektetéseinek a költséghatékonysága. Bácsi Tisz úr volt a jelentéstevő, aki az illetékes általunk megbízott kolléga, és hadd kérjem föl, hogy a bevezető gondolatait ossza meg velünk, mielőtt Bauer úrnak a számvevőszéktől, akit köszöntünk itt, megadom majd a szót. az tiéd a szó. Ačiū gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami kolegos. Jau mes aptarėme. Tisztelt elnök úr! Már ö, e, beszéltünk a dokumentum szövegények a lényékéről, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki a számvevőszék képviselőinek a kitűnő, bár nagyon kritikus dokumentumért. Szeretnék összetett mondani a bizottság képviselőinek is, akikkel volt alkalmam találkozni, és megérteni a problémának a lényegét, ami vel kapcsolatban meg kell említenem, hogy vannak különböző előirányzott lépések annak érdekében, hogy hatékonyabban kezeljük ezeket a kérdéseket. Köszönetet szeretnék mondani a titkárság munkatársainak is, akik sokat segítettek abban, hogy ez a dokumentum összeálljon. Ahogy említésre került már korábban, a jelentés gazdasági hatékonysági kérdéseit kezeli az energiahatékonysággal kapcsolatos befektetéseknek. Ezek olyan programok, ami 2000-től 2013-ig terjedő program, három program pedig a 2000-től 2007 és 2013 között volt, és vannak programok, amik korábbi a 2006-os. A jelentésemben Elvileg támogatom a az Európai Számövőszék biztos, a következtetéseit. A költséghatékonyság alacsony volt, és nem volt kielégítő. De emlékeztetni szeretnék arra is, hogy amikor a problémák megvalósultak, akkor nem volt még meghatározott költséghatékonysági követelménye az Európai Uniónak. Így egy kicsit bonyolult visszamenőleg értékelni ezeket a programokat, mert a hatékonyság szempontból az energiahatékonysági politika csak a közelmúltban alakult ki, 2009 körül. Tehát az új irányelv az energiahatékonyságról az csak 2014. június 5-től lép hatályba, tehát eh, megint csak ugyanaz a probléma, hogy nincsenek megbízható adataink sem. Így aztán nagyon nehéz összehasonlításokat végezni. Tehát eh, teljes mértékben támogatom a számövőszék észrevételeit, és a bizottságnak a kommentárjait is nagyon sok minden megfelel az IC-nek az ajánlásaival, többek között a specifikus mutatókra vonatkozóan a 2014-20-as időszakra, a megfelelő hatás az auditok azonban nem kerültek végrehajtásra a múltban, és a hatékonyság beleélesztése a nemzeti vagy regionális tervekbe ugyancsak nem létezett a múltban. A hatékonyság értékelése és az intézkedések csak akkor lehetségesek majd két év múlva, amikor már bizonyos eredmények láthatóak lesznek. Fontos hangsúlyozni a kritériumoknak a fontosságát is, a kiválasztási kritériumokra gondolok, ez a közbeszerzés szempontjából lényeges, és az elektronikus közbeszerzés hozzájárulhat a jobb átláthatósághoz és a projekt hatékonyságához. Köszönöm a figyelmüket, és hogyha vannak észrevételek, akkor állok elébe. Köszönjük szépen, Balcsitis képviselő. Most pedig a számvevőszéktől Bauer úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon röviden el tudjuk intézni ezt az mai ügyet, mai ügyet, hiszen volt már egy nagyon érdekes vitánk, amit aztán nagyon érdekes szavakkal is zárt, amiért szeretnék még egyszer köszönetet mondani ezzel kapcsolatban csak nagyon röviden összefoglalva a következőt mondanám el. Nagyon intenzív vita folyt már erről a jelentésről, nem csak itt a parlamenten belül, hanem nálunk is, a tanácson belül is volt egy másfél órás vita, és hát ez nem nagyon fordul elő sűrűn, hogy a számvevőszék külön jelentéséről a tanácson belül vitáznának. Elmondhatom, hogy a következtetéseket illetően a tanácson belül már van elmozdulás, és én örülök ennek a jelentésnek. Amit a raportőr itt elénk terjesztett, teljes mértékben egyezik a saját szándékainkkal, és a bizottságnak is köszönetet mondanék, ugyanis már ő is elkezdte a munkáját. Már áprilisban cselekedett, a bizottság új javaslatokat terjesztett elő a tekintetben, hogy hogyan haladjunk tovább ezen a területen, és ahogyan Bácsi Cisz elmondta, egy nagyon fontos területről van szó, a 20-20-20-as célok kontextusában. Ha ugyanúgy folytatjuk, mint ahogy eddig, hogy csak 10-20 százalékát fogjuk az energiahatékonysági eszközöknek az energiahatékonyságba beruházni, nagyon nehéz lesz a CO2-es célok elérésére, tehát a 20-20-as célok elérése. Abból indulok ki, hogy a bizottság ezt teljes mértékben támogatja, és tudja azt is, hogy ez egy olyan politikai célkitűzés, amit teljes, ami teljes Európa teljes melszélességgel felvállal. Úgyhogy köszönetet mondanék a jelentéstevőnek és a parlamentnek, de ezen túl a bizottságnak is. És ahogyan Bácsi úr mondta, nagyon fontos, hogy csak a jövőben fog kiderülni, hogy a jó szándékú javaslatok meghozzák-e a hatásukat. Szívesen segítünk majd a nyomonkövetésben. Egy dolgot elmondhatok önöknek, jelenleg zajlik a megújuló energiákról egy jelentés készítése, és ez nem sokára elkészül, majd pedig, miután látják, hogy erre a politikai szakterületre külön odafigyelünk, és a klímaváltozásról is jelentést fogunk készíteni, ezt érte, értelmezhetik úgy is, hogy számíthatnak ránk ezeken a területeken. Aztán tudjuk mi is, hogy fontos szakpolitikáról van szó, és nem csak számvevőként gondolkodunk, hanem politikai kontextusban is, hogy, hogy tudjuk önöket támogatni, illetve a teljes Európai Uniót, amikor a közös céljainkat kívánjuk elérni de ugye a puding próbálja az evés, úgyhogy majd csak két-három év múlva fog kiderülni, hogy sikeresek voltunk-e vagy sem, és erről nyilván újra be fogunk számolni, amikor megvannak az eredmények. Köszönöm. Köszönjük szépen Vöge Bauer úrnak. Vannak-e a szakbizottsági tagok közül felszólalók? Rübig úr. Ja, mich, mich äh, uh, beim uh, Vöge Bauer úrnak szeretnék külön köszönetet mondani, mert nyilván az energiahatékonyság abszolút eh, európai prioritásnak minősül, és nagyon nagy lehetőségeket látunk itt a foglalkoztatás politikában, eh, gondolok itt a házakra, az energiahatékonysági javításokra, ami a fiatalok számára fontos munkalehetőség, de a háztatásoknak nagyon nagy megtakarítást is eh, jelent, tehát megéri, hogy úgy mondjam, a polgárok számára is. Úgyhogy jó az, hogyha a számvevőszék megnézni, hogy ilyen foglalkoztatási programokból mennyit nyerhetünk. 1,2 millió házat kellene Európában energiahatékonyabbá tenni. Ha csak egy kis százalékot szemelünk ki, és kezdjük el ezen a munkát, akkor óriási munka keletkezik, hiszen az ablakokat szigetelni kell, új ablakokat kell beépíteni, az falakat szigetelni kell, és így tovább, és így tovább. Ezért nagyon fontos az, hogy ezt a jelentést mi is ilyen komolyan vegyük, és intenzíven dolgozzunk rajta. Köszönöm, van-e további hozzászólás? Nincsen, vagy mégis? Vögerbauer úr, parancsoljon, azonnal válaszolnék is. Igen, hát teljesen egyértelmű, hogy ez a terület, ez a szakterület nagyon foglalkoztatás intenzív terület, de ezt úgy kell alakítani, ahogyan azt néhány országban már látjuk is. Tehát legyen megtérülés, beruházási megtérülés, és ez lehet néha 240 év, néha 150 év, aztán van egy átlag, ami 50 év, és ez nem észszerű, tehát ez nem fogja generálni a fiataloknak a foglalkoztatását pont az fogja generálni a fiatalok foglalkoztatását, hogyha vannak apró beruházások, ahol azonban, és ezt lehet olvasni majd a jelentésünkben és ahol európai és tagállamon belül is rögzíteni kell, hogy meglegyen a megtérülés. Tehát elő kell írni a kötelező megtérülést. Attól függően, hogy milyen részbe történik a beruházás hiszen tényleg nagyon különböző a megtérülés, más ez például egy háztartásnál, más egy ipari vállalkozásnál, és más mondjuk egy közberuházásnál. Tehát ezek a legfontosabbak. De gyakorlatilag két legyet is üthetünk egy csapással. Egyrészt foglalkoztatást tudunk teremteni, másrészt pedig energiahatékonyságot. Utóbbit azonban nem szabad csak úgy ilyen felújítási intézkedésekbe integrálni, hanem valóban olyan területekre kell koncentrálni, ahol van lehetőség széndiokszidot kibocsátást megtakarítani és csökkenteni. Tehát a foglalkoztatás plusz a CO2 megtakarítás lesz a legjobb mix. Akkor mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek, megkérdezném, hogy a bizottság kíván -e állást foglalni, vagy tud-e állást foglalni DG Régiótól. Köszöntöm az itt jelenlévő urat, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Bálcsinszisz úrnak, hogy kitért a, a bizottságnak a véleményére és a végső ajánlásaiban, és köszönöm a támogatást. Rendkívül fontos jelentés ez számunkra, és meg tudom erősíteni, hogy ha a következő programot nézzük az energiahatékonyság területén, akkor megvannak a prioritások a legtöbb operatív programban és a tagállamokban. A önök is ezt nagyon jól tudják, ez tükröződik az bizottságnak a pozíció dokumentumában és a programjában is. Biztosítani tudjuk azt, hogy a, ennek a jelentésnek az elemeivel a lehető legjobban foglalkozzunk. Két ajánlást is szeretnék tenni, ami kihat a mi munkánkra is. Én szeretném megismételni, hogy amit mondtunk a standard beruházási költségekről. Az Európai Unióban ez egy nagyon nehéz feladat ennek megállapítása azért, mert különböző árak vannak az anyagok, az eszközök esetében, és már a tagállamokban megvalósított projekteknél is, és különböző típusú épületekről, klimatikus viszonyokról beszélünk. Tehát ez egy olyan feladat számunkra, ami nem igazán könnyű. Mindazonáltal a gyakorlati útmutatással, a fejlődéssel, hogy hogyan lehet egyes intézkedéseket megfelelően végrehajtani, foglalkozunk, és igyekszünk elérni, hogy ezeket kövessék. Az is igaz, hogy új jogi keret van jelenleg érvényben, elsősorban új energiahatékonysági irányelvel kell dolgoznunk, amelyik előirányozza vagy megköveteli a tagállamoktól, hogy mindenképpen magas ö, energiahatékonyságot érjenek el, és ehhez egy útmutató is társul, a, ö, hogy hogyan kell értékelni, ö, végezni a beruházásokat ezenek a területeken és mindenképpen kondicionális kell, hogy legyen az energia ö, tanúsítványjal az egész eljárás. Ez egy jogilag kötelező intézkedés, és nem csak akkor, hogyha szeretnénk, mert a társfinanszírozással az a célja a bizottságnak, hogy az új lehetőségeket is kihasználjuk a struktúrán belül, a beruházási alapoknál, ex ante kondicionalitást alkalmazunk, és ezzel biztosítsuk, hogy ezen a területen minden szükséges feltételt teljesítenek a tagállamok és régiók. Tehát nagyon komolyan dolgozunk ezen, és igyekszünk biztosítani, hogy megfelelő lépések történjenek a körülmények javításában egy-egy adott területen. Van egy javaslat a teljesítménymutatókra vonatkozóan is, erre pedig különösen odafigyelünk a következő programidőszakban. Amint önök is tudják, van egy teljesítménykeret, és van erről egy megállapotás, de alapvetően azt szeretném ezzel mondani, hogy gyakorlatilag útmutatáson dolgozunk a fenntartható energia és energiahatékonyság területén, oly módon, hogy harmonizált teljesítménymutatók legyenek ez a forráshatékonyságot, a megközelítéseket is tartalmazza, és próbálunk együtt dolgozni a tagállamokkal annak érdekében, hogy a mutatók az operatív programokban megfelelőek legyenek, és minél egyszerűbbek legyenek, amivel mérhető az energiahatékonyság. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy meg kell vizsgálnunk a szélesebb szemben, vagy átfogóban is ezeket a szempontokat, mert ennek hatása van a munkaalkalomra, a szociális helyzet ezekre a tagállamokban, és így tovább. Tehát egyes esetekben nem lehet ezt leszűkíteni, ezeket a beruházásokat. Minden esetre igyekszünk biztosítani, hogy a végső következtetéseivel megfelelően foglalkozzunk a jelentésnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a, ö, megadom a szót a ö, jelentés készítőjének. Köszönöm szépen, rövid leszek. Nem szeretném ismételni saját magamat, de még egyszer, hogy eh, ismételjem el azt, amit Rubik's kollégám is elmondott. Melyek azok az intézkedések, amelyeket a jövőre előirányzunk, és a bizottság észrevételét is itt figyelveszik. Minden egyes épületnek a felújítása vagy két részből áll. Egyrészt van az energia hatékonyság, ez megtakarítást jelent, és van az energia egység, ami munkákat és, munkahelyeket és energiát is jelent. De van egy másik értékelhető rész, ez pedig az épületnek a feljavítása, mint olyan mert jelenleg azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan beruházások, ahol látszólag megcsinálták a renoválást, és javítás is történt, de leginkább a dekorációra fordították az eszközöket, és a környezetre, környezet, ami lehet, hogy nem annyira szükséges. Tehát ezt a felosztást mindenképpen nagyon hasznos megtenni a jövőben, hogy inkább az európai pénzeket hatékonyabban használják fel, és ezek az energiahatékonyságra kerüljenek felhasználásra. Köszönjük szépen! Ezzel a tízes napi rendi pontunk végére értünk. Köszönöm szépen a bizottság és a számbevészi képviselőinek, hogy itt voltak, és a 11-es napi rendi ponthoz értünk. A szakbizottságunk küldöttsége Szlovákiába utazott Bohonyicébe, mégpedig az atomerőművek leszerelése ügyében. Jens Geyer a jelentéstevőnk, akinek meg is adom a szót. Jens, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Ezt is viszonylag rövidre tudjuk zárni, mert nincsen, vagyis hát nem várunk nagyon nagy ellentéteket a vita során. Ugye kicsit másként terveztük itt a, az utazást, hiszen a földrajzi közelség miatt az merült fel, csak egy napot töltünk Szlovákiában, és a második napot Prágában. Ilyen, um dort mit den Behörden E Országban, hogy a polgárokkal folytassunk vitát arról, hogy a tévhitek, amelyek elfogadatlanul magas hiba arányhoz vezet, érintettek a költségvetésben ezek tényleg helytállóak-e vagy sem. Azóta ugye kormányválság van, azt nem feltétlenül érezzük úgy, hogy az elnökség döntés alapján nekünk be kéne ott avaszkodni, politikai felelősségünk viszont van, de nem álltak velünk szóba. Kvázi nem volt partnerünk, akivel beszélgethetünk volna. Úgyhogy ezért két napot maradtunk Szlovákiában. És hát kicsit gyorsan állították itt össze ezt az anyagot, de az eredményekkel nagyrészt elégedettek lehetünk, és a szlovák hatóságokkal tárgyalni sikerült, és fogunk is még majd tárgyalni a strukturális alapoknak a végrehajtásáról. Tegnap, ha jól emlékszem, volt már egy előkészítő ülés, ezt a résztvevő kollégák végighallgatták, a delegáltak közül kevesebben voltak jelen, nagyon, ért, nagyon értékes inputokat kaptunk, és ezeket röviden össze is foglalnám. Bizonyára emlékeznek, hogy jelenleg zajlik egy összehasonlító tanulmány arról, hogy a három erőmű, ami még szovjet építésű Litvánia, Bulgária és Szlovákiában hogyan kerül leszerelésre. Ezt a tanulmányt az Ökointézet, a Freiburg Ökointézet folytatja le. Azért olyan hozzáértő ez a német intézmény, mert ő külső tanácsadóként, de ő gyorsan el kell búcsúznom Ráftól, aki korábban itt volt az elnök ebben a szakbizottságban. Eigentlich den, den sozusagen hier als Überraschungsgast und meine persönliche Verstärkung vorstellen, aber das hat er mir Hát csak zárójelben jegyzem meg, mindig nagy tisztelettel adóztam előtte. No, tehát az atom erőművek mm, leszerelése az NDK-ban nagy témája volt ennek az ökointézetnek, többek között a Brandenburgiaké és a Greifswaldiaké és leszerelésre került már azóta, tehát tényleg sokat tapasztalat, ami összegyűlt az ökointézetnél, és a szlovák hatóságok úgy tűnik jó úton járnak. Azonban a tervük a leszerelést illetően nem olyan részletes, hogy abból indulhatnánk ki, hogy minden kockázat, legyen az pénzügyi jellegű, technikai, műszaki jellegű, vagy más jellegű, tényleg felismerésre kerülte, és ki is elemezték-e. Mindkét említett kockázat együtt járhat pénzügyi következményekkel. Ugye ezt már láttuk tavaly Litvániában. Pohícét vizsgálva el tudom mondani, hogy két órát voltunk ott, ez a két óra elég is volt, mindent bemutattak nekünk. Azt nem kell mondjuk tudnunk, hogy a tüzelő elemek hogyan is működnek, és hát nyilván azért ne felejtsük el, hogy az idő is kényes, hiszen két órát kell utazni busszal Bécsből, hogy odajussunk. Egy válogatott csoporttal, akik között ott voltak a kormány tisztviselők, velük mentünk el Pozsonyba, minden minisztérium és a szabályozó tehát azok a kormányhatóságok, akik közvetlenül felügyelik és felelősek a leszerelésért, ott lesznek, a találkozón is velük meg lehet majd beszélni, hogy ki hogyan látja a dolgokat, illetve az említett kockázatokat. Eléggé szoros a határidőnk a szlovák számvevőszékkel is, amely egyébként majd megnézi, hogy a kormány eddig milyen lépéseket tett mert az én tapasztalatom Litvániával kapcsolatban az, hogy a legjobb utalások arra, hogy hol van még szükség, még kormány fellépésre, az a számvevőszéktől jön. A második nap majd arra koncentrál, hogy a strukturális alapokat hogyan igazgatják Szlovákiában. Erre vonatkozóan is kaptunk inputot már tegnap. A regionális politikáért felelős taktól a bizottságon belül. Nyilván azt tudjuk, hogy Szlovákia nem tartozik ahhoz a körhöz, azon államok köréhez, ahol a regionális alapokat a lehető legrosszabban kezelnék, a hiba arány azonban átlagon felüli. Tegnap megnéztük részletesen, hogy vajon e mögött milyen okok húzódnak meg, és hát nyilván nyílt, nyílt vitát folytatni sokkal jobb, mint az árt ajtók mögött tárgyalni. Bár az is igaz, hogy olyankor kiderül, hogy hol voltak esetleg hibák már a regionális politikai tervezésben. Úgyhogy ezeket várjuk, ezeket az információkat. Úgyhogy szerintem érdekes lesz a megbeszélés, a program a cseh helyzet miatt egy kicsit változott, de azt gondolom, hogy ezzel együtt lehet élni. Úgyhogy jelenleg így néz ki a program. Eine kleine, feine Delegation sein, die dahin fährt. Und ja, ich freue mich drauf. Úgyhogy én várom, hogy a delegációval kiutazzunk. Elnök, köszönöm. Gájer úr, vannak-e felszólalók? Vannak, Rübig úr lesz az első. Hát sajnálatos módon én nem tudok elmenni önökkel, Szlovákiában, nem leszek ott az úton, de egy kérésem lenne, egy kérdés vessenek föl. A Lifetime Circle költségek, tehát az élettartamra vetített költségek, onnantól kezdve, hogy megkapták az első engedélyezést, a leszerelésig, illetve a végső elhelyezésig. Mit kell az energia fenntartónak fizetni, mennyi bekerül mindez a polgár számára, és az Európai Unióra milyen költség hárul. Tehát a leszerelés és a végső elhelyezésre milyen költségtételeket ismernek, és az energia fenntartó, tartó, illetve a polgár és az unió szintjén milyen költségeket kell várni. Hogyha ebben lesz majd transzparencia, akkor nyilván az EU költségvetés szempontjából is fontos látni, hogy ránk esetlegesen milyen költségek hárulnak majd. Hiszen a szatakozási szerződés értelmében ugye Bohinice is jogosult lenne arra, hogy EU-s forrásokat kapjon technickou. Dnes od 11 hodin máme novou vládu v České republice. Egy eh, technikai észrevételt szeretnék hozzátenni. Van egy eh, megbeszélésünk a cseh eh, kormányjal is a technikai kérdésekről, viszont még nem lehet pontosan tudni, hogy parlamenti képviselői csoport lesz-e, majd még megerősíti-e vagy sem a kormány is a részvételét. Ez majd eldől. Ja, vielen Dank von Seiten der Kommission. Köszönöm szépen a bizottság részéről, köszöntöm körünkben. Itt van, látom. Aurelio Ceciliót, és talán a bizottság szempontjából ön is állást foglalhatna. Is it working? I would like to say that we welcome Hadd mondjam el, hogy örülök, hogy a parlament és ez a szakbizottság ennyi figyelmet szemtel a szlovákiai atomerőművek irányításának azóta, hogy e, ez a csatlakozás óta aggasztja a bizottságot is, 2004 óta. A a nemzeti hatóságok ellenőrzése helyett en, en, ezek ellenére rendszerszerű hi, hiányosságok vannak, vannak. Minden nemzeti és EU erőfeszítés ellenére. Ezért nagyon fontos, hogy támogassuk a parlamentet, és hangsúlyozzuk a szlovák hatóságok számára, hogy nagyon fontos átalakítani az atomerőművek jelentési rendszerét, különösen akkor, amikor mo most a következő 2014-es 20-as programozási időszakot készítjük elő, e, és minden segítséget megköszönünk, amit a különböző intézményektől kapunk. A parlamentnek e, eljutatjuk majd a jelenlegi helyzet leírását, különösen e, a szociális alap keretében, de a helyzet nagyon hasonló a különféle alapok tekintében, csak a méret változik. A problémák lehetnek nagyobbak is a regionális és fejlesztési alapok, eh, illetve a kohéziós alapok tekintetében, de a problémák hazonos, hasonlók. Eh, a problémák vannak a projektek kiválasztásával, átláthatósági, esélyegyenlőségi gondok, vannak közbeszerzési problémák, illetve irányítási, igazolási eh, problémák is. Ez a három legnagyobb eh, eh, gyengesége, amelyeket megállapítottak. Ezek ellenére jelentős előrelépés történt a közbeszerzés terén, jobban bevonták a közbeszerzési hivatalot, a jövőbeni beszerzéseknél. A másik kettő esetében kell jobban odafigyelnünk, és elérnünk azt, hogy a következő programozási periódusban jobb teljesítmény történik. Köszönöm. Ja, vielen Dank, äh, Cecilio. Köszönöm szépen, Cecilio. Akkor amennyiben kéri a jelentéstevő Jens Gajernek, még egyszer megadom a szót zárásként. Köszönöm szépen Rübig úrnak. Szívesen felírom magamnak ezt a, az észrevételt, és egy olyan pontra utalt, amely számomra nem volt még teljesen tudatos, nem tudatosult benne. Nem lehet, hogy majd a briefingekben, a fejezéseimben fel van jegyezve. Nyilván itt volt azért egy tulajdonátruházás, ugye most azt mondják, hogy a négy blokkos reaktor az a az államnak a tulajdonában van, és amikor majd leszelése kerül ez, hát akkor látnunk kell pontosan, hogy ki honnan kapja majd a pénzt, kap-e kompenzációt, mire van joga a tagállamnak, és hát nyilván azért időigényes egy ilyen leszerelés, úgyhogy látnunk kell majd azt is, hogy milyen időkeretben mozgunk, és milyen pénzek várhatóak még. A parlamenten belül itt sokszor olyan vitát folytatunk, amit azért én a magam részéről veszélyesnek is tartok, mert vannak olyan kollégák, akik szűk idő keretet szeretnének, emögött nyilván az a gondolat húzódik meg, hogy a következő, sőt az azt követő éves pénzügyi keretben, tehát a 2020 utáni időszakban ne legyen téma az atomerőműveknek a leszerelése. Erre azt mondják a szakértők, lehet ilyet akarni, de az akarás után csak akkor lesz valóság, hogyha tényleg megtörténik. És Bohonyice leszerelése már nagyon előre haladott atomerőmű leszerelése lenne, és van, akik azt mondják, hogy a szerencsük van, akkor 2025-ig végzünk ezzel a feladattal. Úgyhogy azért marad még feladatunk 2020 utára is, és a parlament, amennyiben késznek mutatkozik arra, persze lehet, követelheti, hogy legyünk gyorsabbak, de vannak egyszerűen lehetetlen missziók. És azt gondolom, hogy az egyetlen nagyobb frakció az enyémnél ezt el is kell majd, hogy ismerje. Ezt azonban csak úgy zárójelben, ami pedig a régi tulajdonost illeti, hogy hol vannak a költségek és mennyi terhelnek rá a végfogyasztóra, fogalmam sincs, hogy mit fizet a a szlovák állam, illetve a szlovák energiafogyasztó, ez fontos kérdés. Köszönöm a bizottságnak is az észrevételt, értettük, mire gondoltak. Én is tervezem, hogy a szlovák hatóságokkal is értelmezzük a közbeszerzésnek a szándékát. Mert hogyha vélelmezzük azt, hogy ez egyfajta optimista megközelítés, hogy közbeszerzéssel dolgozzanak, de ha valaki ezt nem kéri, akkor arra is gondolhatunk, hogy a közbezési szabályokat úgy értelmezik, hogy nagyon kicsi ennek a piaca, és akkor csak a hazai szolgáltatókra nyúlnának vissza. Úgyhogy fontos lenne, hogy a szlovák hatóságok legalább értsék meg, hogy a mi részünkről ezzel kapcsolatban megfogalmazottak aggályok. És azt is, hogy azt várjuk el, hogy a bizottsággal ugyanazt értsük minden alatt, és egyetértésre is jussunk. Elnök, köszönöm. Hát ezzel a mai napi rendünk végére érkeztünk. Következő ülésünk szeptember 16-án 15 órakor kezdődik. Szeretnék ezen a ponton mindenkinek köszönetet mondani, a titkárságnak, a bizottság és számvevőszék képviselőinek, a fordítási tolmácsolási szolgálatnak. Lesz egy kis szünet, és akkor a koordinátorok megszakított ülését fogjuk folytatni ha mindenki elhagyta a termet. Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra, és szeptemberben várom Önöket a következő ülésünkre. So. And then I, preparing the